Okej. Okay. Eh, god eftermiddag allihopa. Eh, ja, eh, och eh, fru Werkman vill picking up your headphones. <laughs> Úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy mindenki feltegye a fejhallgatóját. Felkészültünk. Fantasztikus. Mindenkit üdvözlök. És nézzük a 14-es napi rendi pontot az éves jelentés bemutatása. A, az EIGE, e, a Nemek Közötti Egyenlőség Európa Intézetének igazgatója van velünk, Virginia Langbach, ő fogja az éves jelentést tehát bemutatni, és ezt követően eszmecserét folytatunk, meg is adom a szót. Köszönöm szépen! azzal szeretném kérdezni, hogy a FEM szakbizottság legutóbbi látogatása különleges alkalmazom, alkalom volt. Az intézményünk nevében szeretnék köszönetet mondani a delegációnak, az elnök úrnak, hogy eljöttek hozzánk, beszélgettek velünk. Az megbeszéléseken résztvevőkkel még a mai napig is elemezzük, hiszen kiváló alkalom volt arra, hogy megnézzük, hogy milyen eh, együttműködési lehetőségek voltak. Nagyon hasznos, köszönöm. Nos, nézzük az éves jelentést. Látom, hogy már megvan önöknél. Ez igazából csak a második adag, az első adagot az Index konferencián négy nappal ezelőtt mutattuk meg, most van lehetőség arra, hogy elküldtük és megbeszéljük. Mielőtt hozzáfognék, azonban két jelentést kell eh, szem előtt tartanunk. Az egyik az esélyegyenlőség, illetve a nemek közti egyenlőség kérdéséről szól, ez az éves jelentés, amit mi nyomtatunk ki. A másik, amit megküldtünk elektronikus formában a parlamentnek, ez egy administratív éves tevékenységi jelentés, ezt a címet is vizeti, tulajdonképpen a mentesítési eljárás része, amikor a parlament megnézi, hogy hogyan használtuk -e a forrásokat, a, milyen eredmények vannak, mit értünk el az szárazabb idézőjelben a gender minőség szempontjából, ezért nem is nyomtatjuk ki, csak online verzióban érhető el. Megkérek valakit, hogy segítsen nekem a szlájdokkal. Mielőtt hozzáfognánk, talán fontos azt látni, hogy idén, illetve a tavalyi év 2012 volt az első középtávú munkaprogramunk utolsó éve. Amikor a három éves középtávú programot 2010-ben elfogadtuk, akkor a, mm, tavaly véglegesítettük, és a másik jelentésben majd látják, hogy lesz egy táblázat, ahol a viszonyítási alapokat mutatjuk be, az eredményeket ellenőrizzük, és azon látni majd a konkrét ellenőrzés, nyomon követés. Megpróbáljuk tehát amit megpróbáltunk elérni, amit megpróbáltunk célként meghatározni, ebből látszik, hogy mindent elértünk. A következő ábra, igazából az nem egy olyan beszédes, az utolsó évben most véglegesítjük az eljárásokat, az állandó helységek, ez az a hely, ahol vagyunk most először az összes többi ügynökség között, az EU-házban, parlamenttel, bizottsággal együtt vagyunk, egy minta eset vagyunk kvázi, és nézzük, hogy milyen hatékonysági lehetőségei vannak ennek a megoldásnak. Nagyon büszkék vagyunk erre. A következő szintén nagyon fontos mérföldkő az ügynökség létrehozásában. Aláírtuk a székhely megállapodásunkat, ez ugye a feltétel minden ügynökségnél a vendéglátó kormány és az ügynökség kellett, hogy aláírjuk. A következő ábra pedig szintén adminisztratív, 19 nemzetiségből vannak az alkalmazottaink, átlagkoruk 39, ahogy látják, és 51 munkatárs, tehát állandós és külsős. A többség tehát vagy átmeneti alkalmazottként, vagy pedig tehát határidős, vagy pedig kormánykölcsön munkavállalója. Ez az alkalmazotti, vagy a munkavállalói alak, helyzet alakulása, tervezése két szem, ketten, plusz még két másik embere állandóval a 100%-ot betöltöttük múlt már. A múlt évben egy picit fölötte voltunk, és ami látszott az előrejelzésben, egy csökkentés lesz a 30 állandóból egyet vissza kell vennünk. Fontos a következő ábra, a számokkal. A költségvetés eredménye, tehát az, amit nem használtunk fel. És a következő ábrán, a grafikán azt látjuk, hogy milyen, milyen hatékonysággal haték, használtuk fel a költségvetést. A tevékenységek felhasználása során a teljes összegfelhasználás, keretfelhasználást nagyon gyorsan elértük 2013-ra, már mondhatjuk hogy azok a tervek, amelyeket a terveket folyamatosan nyomon követjük, ezekben nincsen késedelem, tehát a költségvetésünk felhasználása teljes mértékben tevékenység alapú. A következő ábra a költségvetés végrehajtása, terv végrehajtása. A kifizetések aránya, a kifizetési a, tehát a kötelezettségvállalások és a kifizetések aránya nagyon fontos azt is látni, hogy az adminisztratív elvárásokat megpróbáljuk ennek keretében javítani. Nézzük a következő áblát, ami a közbeszerzés, a beszerzések. Általában általános adatok szerint halad. Tavaly az egyik elnökség döntése alapján egy tanulmányt készítettünk, amely később készült el, mint tervezet, ezt kellett a következő évre átgörgetni. Tehát időt veszítettünk sajnos. Most pedig nézzük magukat a tevékenységeket, tehát hogy milyen munkát végzünk a, az esélyegyenlőséggel, a nemek egyenlőségével. Az első ábra az, ami a munka középpontjában áll. Tavaly kibővítettük az igazgató tanácsra való tárgyalás és a bizottsággal való tárgyalás alapján az erő, a nemi alapú erőszak a munkánkat, tehát ezt a területet is bevontuk. A legutóbbi ciprusi elnökség idején tárgyaltunk az támogatásról. Egy jelentés is készült erről, és bevágyakorlatok, módszerek, eszközök összegyűjtésére is sort került, egy publikáció is lesz ebből, hogy a tagállamok megfelelően dolgozhassanak ennek segítségével. A, a női nemi szerv csonkításról vonatkozóan is volt már egy prezentációnk, Reding elnökasszony, alelnökasszony is ott volt márciusban, jelentős munkát építettünk erre. Azt tervezzük, hogy a nyomon követését jövő évben is folytatjuk, ez a munkaprogramunkban is benne van, attól függően, hogy az alelnöki konzultációs folyamat milyen prioritásokat határoz meg. A nemi alapú erőszaknál adminisztratív adatgyűjtést is végezzünk, ami nagyon-nagyon fontos tanulmány, ez évben fogjuk befejezni, bár tavar indítottuk el. Olyan viszonyszámokat indikátorokat tartalmaz ez, amelyel a nemi alapú erőszak ellen felkívánunk érni. Tudnunk kell, hogy milyen adatokkal dolgoznak a tagállamok. A szakértői találkozóra egy héttel ezelőtt került sor, és ezzel ennek alapján tovább fogunk dolgozni. Amint a tanulmány elkészül, a fennbizottságnak is be fogjuk mutatni, hogy lássák önök is, hogy mit lehet végezni, mit, milyen adatokkal lehet dolgozni, milyen adatok vannak. Mint látják, több mint 26 ezer referencia van különböző nyelven, három főnyelvünk van elsősorban, de az összefoglalók azok más nyelven is megvannak. 26 ezer, eh, bocsánat, és 16 ezer különböző publikációnk is van, amit felhasználunk. Ha kérés, tagállami kérés érkezik, vagy politikusok, egy-egy konkrét témára vonatkozó kérést benyújtanak, akkor azt már fel tudjuk használni ezekből mm, bármilyen nyelven, hogy döntésüket segítsük. A következő ábrán a megbízható és összehasonlítható statisztikákat foglaltuk össze, amivel a döntéshozatalt segítjük. Tavaly négy indikátort dolgoztunk ki erre vonatkozóan, ezeket önök ismerik, alapvetően a Dán elnökségi jelentéssel hozhatók összefüggésbe a nő és környezet témakörben. A következő adatgyűjtés követően ugye az indikátorokat dolgozzuk ki, és akkor a tanács a a gender és környezeti dokumentumokat elfogadta. Az adatsoroknál, adatsorokat mindig, hogy felragjuk a weboldalra, mindenki hozzáférhet, és amikor az elnökségi jelentés számára összegyűjtjük az adatokat, statisztikákat, akkor azokat az adatokat bevisszük az adatbázisunkba is ezt most nem idén tesztük meg, hanem az indexen keresztül jövőre, és ott két, a weben akkor két sor érhető el például jövőre. A ciprusi elnökségen az elnökségi, eh, bocsánat, az erőszak, eh, nők elleni erőszak és a támogatás, a következő pedig a nő és a környezet. A következő ábrán eh, június 30-án elindított projektünk új szimbóluma látható. Nagyon örülök, hogy az elnök úr ott volt, segített, fel is szólalt, és támogatta az indexet. Ez egy friss dolog, új dolog, nagyon sok tagállami kérés, felhasználói kérdés érkezett be arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezt használni. A bizottsággal erről fogunk most beszélni, hogy hol lehet konkrét területekre kiterjeszteni. Az erőszakkal kapcsolatban is meg lehet majd nézni, hogy hogyan lehet az indikátorokat kitölteni. Tehát rengeteg munka van még, de nagyon jó eredmény. Azt hiszem a három éves munka, intenzív munkának ez nagyon jó eredménye. A hatékony politika alakítás és végrehajtás a következő elem, ami tulajdonképpen az online adatbázisunkat a gender mainstreaminggel kapcsolatban mutatja be. Egy két éves intenzív projektet zártunk le gender mainstreamingről, és erre építve a gender eh, képzést. Volt egy konferencia, publikációk jelentek meg, és két adatbázis is van, a trénerekről, tréningekről, forrásokról. Ezt már úgy tudom, hogy használják is. Egy kommunikációs kampányt is tervezünk, és eh, a kormány, tisztviselő, közigazgatások számára ismert már az, hogy vannak jó modellek, amivel időt, pénzt takaríthatnak meg. A forrás és dokumentációs központ centralizált információs forrás, ahogy mi hívjuk, mert azt szeretnénk, hogyha minden egy helyen lenne, hogy az embereknek ne kelljen körbeszaladgálnia minden, ami a, a nemek egyenjogúságával kapcsolatban van, az meg legyen szinkronizált formában, egy-két klikkeléssel hozzá lehessen férni. Nincs rajtam a szemüveg, nem tudom milyen szám van ott, de mint hogyha 160 ezer forrás lenne a különböző nyelveken, minden nyelven, aktualizált formában, és ezt az irodalmat tulajdonképpen egyfajta intézményi memóriaként fejlesztjük. Vannak olyan tagállamok például, akik össze szeretnék hasonlítani a különböző tagállami gyakorlatokat, úgyhogy nekünk ez már megvan, ez a, a tár hozzá. Tavaly teszteltük is ezt a virtuális gender vagy nem, nemek hálózatot információ, tudás, összeterelés, hálózatépítés a célja ennek. Már most vannak, már szervezünk vitákat ez, ennek alapján. Nők és demokrácia, nők nagyobb részvétele a választásokon választóként és választhatóként. A fennbizottsággal is beszéltünk már arról, hogy milyen lehetőségek lehetségesek, és nagyon örülnénk, hogyha a FEM bizottság, de más képviselők is részt vennének ebben a munkában, mert természetesen különböző szín, a társadalom a különböző szintjén fogjuk ezt megvalósítani. Aztán a Nők Inspirálják Európát című projektet is tovább visszük, és az utolsó, az utolsó, mondom elnök úr, negyedik helyen vagyunk a Facebookon, a gender kommunikációban, erre büszkék vagyunk, ez vadonatúj dolog, és tulajdonképpen ez a 2012-es eredményünk. Igyekeztem gyors lenni és összefoglalt. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Reméltem, hogy majd innen folytathatjuk. De tulajdonképpen itt valóban most abba hagyhatjuk az előadást, amit Juliának szívből köszönök. Elfogadtunk ezen kívül mi is egy dokumentumot, a koordinátorok és a Nemek közötti egy, Egyenlőség Európai Intézete közös dokumentumát, amely tulajdonképpen azt tartalmazza, hogy az intézet mit tegyen és mi mit tegyen, milyen legyen az együttműködés a két testület között. Fontos, hogy van végre egy olyan struktúra, ami a munkát segíti, tudjuk, mit várjunk el egymástól, információt, tapasztalatokat cserélhetünk, hírleveleket küldhetünk egymásnak, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy van ilyen szervezet, meg van a megállapodás az együttműködésre is. megemlíteném azt is, hogy június 30-án volt a konferencia, amikor elindították ezt a programot, és én már akkor mondtam, hogy ez egy nagyon érdekes kezdeményezés, különböző szempontokkal sok, sok szempontot tartalmaz, és nagyon fontos az is, hogy az országok közötti összehasonlításra lehetőség van. De hát azért mégiscsak jó lenne, legalábbis én azt szeretném, hogyha mindenki a saját országát is megnézhetné, a különböző tényezőket leszűrhetné, hiszen hat különböző területről van szó. És akkor össze, meg lehetne nézni, hogy melyek azok az országok, ahol például hasonló jóléti államrendszer van, Svédország, Finnország, Dánia, Norvégia, vagy Svédország, Finnország, mit valósított meg, vagy melyek azok a területek, ahol Svédország jobb, mint Finnország, vagy Dánia jobb, mint Svédország. Tehát meg lehetne nézni, hogy ki hányadik helyen van, ki az első helyen, és bocsánat, nem az a cél, hogy ki áll az első és ki a, a 28. helyen, hanem hogy miért van az, hogy az egyik ország jobban teljesít egy bizonyos területen, és miért van, hogy a többiek vagy másikban lemarad. És így tudunk egy teljes indexet kialakítani majd, hogyha minden területet így vizsgálunk meg. Ezzel a sor egyéb lehetőség is nyílik. Svédországban van ilyen irányú vita És hát nálunk mindig azt mondják, hogy van, nálunk van már esélyegyenlőség, nem kell semmit tenni, minden nagyon jó, de hogyha megnézzük az indexet, és ugye százból indulunk ki, akkor ha ez az ideális, akkor is az esélyegyenlőség csak 74 százalék Svédországban a, az esélyegyenlőség indexe, tehát van még hely, a, vagy rész, lehetőség arra, hogy fejlődjünk. A konzultáció, amelyet az intézetükkel folytattunk, nagyon profi volt, még az előadása is nagyon tetszett, a módszertani dolgok, amiket felsoroltak, talán nem ez a legizgalmasabb az egészben, de mégis ezt is nagyon jól mutatta be nekünk azt, hogy mire támaszkodnak, milyen tudományos módszereket alkalmaznak, hogyan súlyozzák a különböző dolgokat. Nagy hatása volt mindez rám, úgyhogy köszönöm szépen. És ezzel át is adom a szót a képviselőknek. Gurmai asszony. Thank you very much. Uh, actually... Köszönöm uh, szépen. Uh, nagyon kevesen osztják a lelkesedésedet, elkötelezettségedet, amikor erről az intézetről és a jelentéséről van szó. Ellátogattunk oda, és ez új munka számunkra. Természetesen van a honlap, meg kaptunk információt, de hadd mondjam el személyesen, hogy magam nevében, hogy tanultam nagyon fontos ez, hogy ö, sikerült ö, megállapodni a kormányjal, és ö, fontos, hogy a litván elnökséget a látogatással elő tudtuk készíteni. Nagyon szerencsések, hogy ön van ott Litvániában. Nagyon örülhetnek neki. 160 ezer fajta ö, dokumentumról van szó. Ö, a genderrel ö, több ö, faj, több ö, dokumentum van, mint ahány van az Európai Parlament könyvtárában. Ezért ö, fontos, hogy erről tudjanak mások is. A szociális médiák használatán elcsodálkoztam. Jó, semmi sem elsik csak úgy a tátott szánkba, egy professzionális csapat kell. És az derül ki, hogy trendiek ami a 39 éves átlag életkort illeti. Ez azt jelenti, hogy van dialógus, ami máshol Európa más tájai hiányzik, ami a nemek közti erőszakról szóló tanulmányt illeti, úgy vélem, hogy jó lenne itt egy prezentáció, mert ez új gondolatokat táplálhat be, új megközelítést. Ami a nőket és a klímaváltozás illeti, azt hiszem, hogy ez valami újdonság a nők és a zöld gazdaság lehetőség arra, hogy kilépjünk a válságból. A válság ugyanis lehetőség arra, hogy másként járunk el. A zöld gazdaság, a biogazdaság és a nők kérdés összefüggése eh, ezzel valóban új megközelítés a gender érzékeny elnékünkkel megpróbálunk hasonló munkát végezni a parlamentben. És hadd mondjam el, hogy pozitív visszacsatolás van erre. Nos, most a többi kolléga is hat kapja a szót, ezért csak megköszönöm a kiváló inputját. A miniszter is nagyon érdekesen beszélt délelőtt, a CEPTA 13-ai konferenciáról beszélt, és nagyon örülök, hogy részes lehetek ennek az új érdekesítő konferenciának a FAM szakbizottság remetek folytatja önökkel együtt a munkát. Sok sikert a litván elnökségnek. Elnök, köszönöm szépen, Bauer asszony. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Folytatom Zita gondolatát. Nagyon érdekes volt, amit hallottunk. De nem is csodálkoztam a fejleményekem. De legalábbis annyira, mint Zita, mert tapasztaltam korábban a harcukat. Mint mondtam, tényleg nagyon jól látni Eh, ezt a csodálatos fejlődést. Nagyon örülök, hogy sikeresek nem csak a munkában, hanem jó eredményeket érnek el, általában. Egy valamit azonban sajnálok. Beindították a tanulmányt a gender mutatóról a Strasburgi heten, amikor nem tudtunk részt venni. Kérem, szóljon ezzel kapcsolatban. Tudom, hogy a konferencia nagyon sikeres volt. Hallottam, hogy elnökünk kiváló inputot adott. De nem ugyanaz olvasni, egy könyvben vagy máshol, mint hallani. Ezért szívesen hallanám öntől, hogy mi volt az eredménye. Hogyan fogadták, és mi lesz a follow-up. Szeretném, hogyha erről szólna, erről a gender mutatóról. Nagyon sajnálom, hogy csak kevesen vagyunk. örülnék, hogyha valamikor egy rövid prezentáció lenne erről a gender mutatóról. Elnök, köszönöm. Kíván most válaszolni? A mutatóval kapcsolatban röviden. Az elnök úrral is erről beszéltünk, és nagyon jó lenne, hogyha lenne egy ilyen prezentáció, talán nem egy egész napos, de a főbb dolgokat bemutatnánk röviden. Hosszú időre volt szükségünk, nagyon alapos munka volt, egy ö, nagyon erőteljes mutatót akartunk, amit semmi, senki nem kérdőjelez meg, és ami megbízható. Ez egy összetett mutató. Az OECD is elismerte. Az alapja az, hogy az Európai Unió politikáján alapszik. Minden fő és minden dokumentumot áttanulmányoztunk és amikor ezeket a változókat kiírtuk, azt hiszem 26 ezer, akkor megnéztük, hogy melyek elérhetőek, melyek összehasonlíthatóak, és így csökkent a számuk. Így alakult ki a koncepció. Azok a területek, amelyeket megvizsgáltunk, nos, megnéztük az erőszak sor üres maradt, mert ezt nem lehet mérni. Nagyon fontos, hogy a parlament, az Európai Unió pontosabb statisztikát, pontosabb gender statisztikát produkáljon. Az egészséggel kapcsolatban sem volt elég adat a tagállamok és a parlament részéről, a bizottság részéről is szükség van arra, hogy kiegészítsük az adatokat, több mutató legyen, akkor a munka minősége jobb lesz. Tehát még nincs meg minden, még két év van, hogy ezeket hozzáadjuk, és amikor ez meg lesz, akkor nagyobb lesz a ható területe. Nagyobb területre terjed ki, de egészen egyedülálló az Európai Unióra vonatkozik, és a mutató részleteit is lehet látni. Ki lehet a táblázatokból írni, amire az ember kíváncsi, és összehasonlíthatóak az adatok. Most pedig gurmásainak válaszolnék. Nagyon örülök, hogy hasznosnak találja a munkát, és hogy támogatja a GBV-t és a gender mainstreaminget a következő év során kiterjesztjük ezt, mélyebbre ásunk a gender mainstreamingben. Megnézzük, hogy a parlament számára mi érdekes. Uh, it's the, uh, from the Commission, Mr. Blatz, do you... Blatz úr, bizottság, kér szót? Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr, azt tapasztalom, és a bizottság örömmel tapasztalja, hogy az intézetet rendszeresen meghívják a FAM szakbizottságba, és látom, hogy rendszeres dialógus lett úgy, ahogy a bizottság szokott együtt dolgozni az intézettel. A bizottság szeretné aláhúzni, hogy milyen folyamatos fejlődés van, például 2012-ben és ezt a munkát, 2012-es munkát mutatta be Langbák asszony. Most 2013-ban azt tapasztaljuk, hogy Európai Ügynökségként az intézet funkcionális, és elérte az utazó sebességét ami a munka minőségét illeti. Szeretné aláhúzni a bizottság, hogy milyen fejlődés történt az intézet munkájában. Szeretnénk a fejlődés, amely ütemét fenntartani, és növelni a belső szakértelmet a ö, tisztviselők körében. Két olyan témára térnék ki, ami közel áll a bizottság szívéhez az intézettel kapcsolatban. Egyrészt a mutató. Először is szeretném üdvözölni az intézet munkát. A mutatót néhány hete mutatták be először nyilvánosan, de ez egy nagyon hosszú munka eredménye. Eh, hónapok, évek munkának eredménye, és most jelenik meg nyilvánosan. Remélem, meg vagyok rá győződve pontosabban, hogy ez a mutató nagyon hasznos lesz az összes európai intézménynek és a tagállamokban is. Szeretném aláhúzni, hogy a mutató olyan eszköz, amely kiegészítésre szorul de mint ahogy elmondtuk többször az intézetben is, azt kívánjuk, hogy a mutatót két fő területen javítsák. Az első az erőszak, a nők elleni erőszak. Mindenki tudja itt, hogy a megbízható adatok hiánya európai szinten mennyire fájdalmas. Ezért kérjük az intézetet, hogy középtávon, ez nem néhány hónap munkája, középtávon egészítse ki az adatokat. Dolgozzanak együtt az európai intézményekkel, a tagállamokkal általában hiány tapasztalható, és különösen a mutató szempontjából. Ami a nők elleni erőszakot illeti, lehet javítani a mutatom, de hogy Langbach asszony nagyon jó, ö, pontosan mondta, ö, ez javítana a munka minőségén. Ö, szép első eredmény a mutató, amelyen még lehet javítani. A második feladat, amely világosan kitűnt Langbach asszony prezentációjából, a nők elleni erőszak Szeretném aláhúzni, hogy a bizottság különös fontosságot tulajdonít ennek a témának. A női nemi szervek csonkítására való különös tekintettel. Az erőszakkal kapcsolatban pontosabb, teljesebb adatok szükségesek európai szinten. És mennyiségi, minőségi munkát kell folytatni a jövőben a női nemi szervek csonkításával kapcsolatban. Nos, ezt az üzenetet szerettem volna hozni. Jelentős előrehaladást tapasztaltunk, folyamatos előrehaladást, és szeretnénk, hogyha ez folytatódna. Köszönöm. I can just confirm that... Csak megerősíteni tudom, hogy minden jó úton halad. Örülünk, hogy a konzuláltunk a bizottsággal, együtt tudunk működni. 2014-ben is folytatjuk a munkát, most már ennek megvan a tervezete. Lesz follow-up a jövő éve végére az igazgató tanácsnak egy stratégiát szeretnénk bemutatni a GBV-vel kapcsolatos munkáról. És a prioritásokat is meg kell állapítsuk. Kicsi intézetről van szó, kicsi költségvetésről, a GBV a nemek közti erőszak területén mind, nem próbálunk tovább lépni, mindennel nem tudunk foglalkozni. Elnök, köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm, hogy eljött közünk, és bemutatta az éves jelentést. Ahogy a bizottság képviselője mondta, sokkal jobb most már az együttműködés struktúrája. Rendszeressé vált a kapcsolat, együttműködés van. Azt hiszem, hogy ez mind két fél számára előnyös, és tudhatják, hogy ez a szakbizottság támogatja a munkájukat. Köszönöm szépen, és találkozunk még sokszor ősszel visszajön, úgy tudom, és bemutatja ezt a, ezt a mutatót, mert nagyon fontos a képviselők számára, hogy tudjanak róla, ismerjék, és hát kérlek, rám is nagy benyomást tett ez a mutató. Tessék! Még mielőtt elfelejteném, arra gondoltam ma délelőtt, hogy a FAM szakbizottságot és a képviselőket szeretném megkérni. Hogyha van olyan gondolatuk, mint ahogy Gurmai asszony mondta, látogatás, akkor ö, megtalálnak bennünket, fizikailag és Vilniusban vagyunk, most Litván elnökség van, az lenne a kérésem, tehát hogyha kigondolnak, hogy a kollégáik a frakciójukból, akik más szakbizottságban dolgoznak, hogyha járnak Vilniusba, hogyha szólnának nekik, hogy tervezzék be a látogatást nálunk, az EMPL szakbizottság, a Júri szakbizottság jön jövőten, szeretnénk bemutatni azoknak a képviselőknek a munkát, akik nem a FAM szakbizottság tagjai, számítunk az együttműködésükre. Gurmai hogy nagyon egyszerű javaslatom. Kérjük az elnököt, hogy küldjön egy levelet az összes szakbizottsági elnöknek. Volt egy prezentáció, ez a litván elnökség ide mindenki írásban megkapja. És nyilvánvaló támogatjuk, ez nem egy one-man show az elnök részéről, ez nagyon fontos lenne. Azon is el kell gondolkodni, hogy legyen egy külső, Brüsszelen kívüli, például Vilniuszi szakbizottsági ülés. Köszönöm szépen, azt hiszem ezt meg tudjuk tenni nekem és a titkárságnak, akkor hogy is fogalmazzam, felhatalmazás annak, hogy írjunk a többi szakbizottságnak figyelembe vevendő azt, hogy ha mennek Vilniuszba, akkor álljanak meg az intézetet megnézni. Teljesen egyetértek. Meg fogjuk tenni. Köszönöm szépen. Nos, köszönöm szépen, hogy eljött közénk és találkozunk ősszel valamikor a FAM szakbizottságülésem. perhaps you didn't know that, but it's very easy for me also because I can speak Swedish. Nagyon egyszerű helyzetem, mert svédül is beszélhetek vele. Ez nagyon megkönnyíti a dolgomat. És most újra svédre is váltok. A következő napi rendi ponton következik, 15-ös napi rendi pont. A fogyatékkal élő nők a címe. Meg is adom Bertman asszonynak, a jelentéstevőnek a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! A jelentés, mint ahogyan immáron megmutatkozott, egy nagyon fontos jelentőség teljes jelentés. Bele kell gondolni, az európai lakosság 15%-a fogyatékkal él, 80%-uk ezen fogyatékkal élőknek pedig olyan tagállamokban élnek, olyan régiókban, amelyek eh, valamilyen módon eh, hátrányos helyzetűek. A fogyatékkal élő nők helyzete nagyon nehéz, mert több, többszörös diszkrimináció áldozatai, szociális, pénzügyi értelemben, a munkaerőpiacon, egészségüket tekintve is hátrányos megkülönböztetés éri őket. Sokkal védtelenebbek, amikor sztereotípiek alkalmazásáról van szó. Érintett nőkkel is beszéltem, és nagyon elgondolkodtatott, hogy a mai, napok, mai időkben is még sztereotípiákban gondolkodnak sokan. Megpróbáltunk egy nagyon kiegyensúlyozott jelentést készíteni. A múlt héten volt egy meghallgatás, nagyon érdekes volt ez a meghallgatás, és nagyon jól fogadták a jelentést. Tettek néhány javaslatot, jobbító szándékú javaslatot helyenként, ezeknek nagyon örültem, és szívesen be is veszem őket a jelentésbe. Mindez azt mutatja, mennyire fontos ez a téma, és hogy ez a problémakör, kérdéskör milyen sokrétű, és a fogyatékkal élő nőket valóban kevéssé ismerik el a társadalomban, mondjuk ki úgy, ahogy van. A jelentés tartalma azt hiszem ismert a kollégák számára, így inkább az érdekelne, ahelyett, hogy hosszasan beszéljek én magam, hogy a kollégák mit gondolnak mindenről. Köszönöm. Elnök, nagyon szépen köszönjük. Gurmai asszonynak adom meg elsőként a szót. Köszönöm. Először is nagyon hálás vagyok, hogy meg tudtuk szervezni ezt a nyilvános meghallgatást, amely úgy gondolom jelentéstevőnknek sok-sok új ötlettel szolgált, és sokat beszélünk a válságról, és arról, hogy a nők a néma elszenvedői a válságnak, hogyha pedig a fogyatékkal élőkről van szó, hát akkor az ő esetükben ez még inkább igaz, némák és úgymond láthatatlanok és sok tagállamban nem kezelik megfelelően a problémát, ezért olyan fontos, hogy mi Kiemelten kezeljük ezt a problémát. Hogyha csak megnézzük a fogyatékkal élő nők helyzetét a munkaerőpiacon, láthatjuk, hogy sokkal kevésbé férnek hozzá a munkaerőpiachoz, mint fogyaték nélküli társaik, és hát nagy a különbség a fogyatékkal élő férfiak és nők között is. Ha megnézzük azt is, hogy a parlamenten belül itt az első fogyatékkal élő személy, aki képviselővé vált férfi, ez is jól mutatja, hogy még, még a fogyatékkal élők körén belül is sokkal nehezebb a nők helyzete, mint a férfiaké. Biztos vagyok benne, hogy Angela nagyon jó jelentést készít, és ez a nyilvános meghallgatás úgy gondolom nagyon sok jó elgondolásra szolgált mindannyiunk számára. Papadopoló asszony, parancsoljon! Valóban Strasbourgban volt ez a múlt heti meghallgatás, és nagyon érdekes volt. Mindannyian, akik jelen voltunk, úgy gondoltuk, hogy egy nagyon jó kiegyensúlyozott jelentés tervezettel van dolgunk. Teljes mértékben egyetértek Zitával, nagyon súlyos diszkrimináció éri a fogyatékkal élő nőket. Egyrészt nemi alapú megkülönböztetés, másrészt pedig azért, mert fogyatékkal élő személyekről van szó. Nagyon konkrét problémákkal szembesülnek, sokszor erőszak áldozatai. Saját családi körükön belül, és még a gondozók részéről is sokszor erőszak éri őket, ez ellen szinte tehetetlenek. Úgy gondolom, erről semmiképpen sem szabad megfeledkezni. Fontos, hogy egyenlő bánásmódban részesüljenek, ugyanan bánásmódban, mint más fogyatékkal élők. Módosítókat nyújtottunk be, hangsúlyozni kívántuk, hogy vannak fogyatékkal élő nők és lánygyermekek, és a gazdasági válság rájuk gyakorolt hatásával kapcsolatosan is módosítókat nyújtottunk be, mert gazdasági válság idején, költségvetési megszorítások idején, amikor csökkennek a szociális szolgáltatások, akkor különösen szenvednek a fogyatékkal élő nők, mert a kiszolgáltatott társadalmi csoportok közé tartoznak. Hangsúlyoztuk azt is, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell számukra az egyenlő esélyeket, hogy részt vegyenek eh, a munkaerőpiacon, az oktatásban, az egészségügyi eh, szolgáltatásokhoz megfelelően hozzáférjenek, hangsúlyoztuk a jogokat az anyasághoz és a terhességhez, annak ellenére, hogy fogyatékkal élő személyekről van szó, és biztosítani kell a számukra szükséges eh, gondozást és ezzel kapcsolatosan. Emellett Biztosítani kell, hogy az ő igényeikhez igazított oktatásban, képzésben részesítsük őket, és ezt a képzést, oktatást konkrét szakemberek végezzék. Biztosítani kell, hogy az igazságszolgáltatáshoz is hozzáférjenek megfelelő módon, kiszolgáltatott csoportként a fogyatokkal élő nők és lánygyermekek. Emellett az adatgyűjtés, a statisztika készítés is rendkívül fontos a megfelelő politikák kialakításához, és jobban meg kell érteni a fogyatékkal élő nők problémáit az Európai Unióban és tagállamaiban. Úgy gondolom, nagyon jó a jelentés, nagyon átfogó, kiegyensúlyozott, minden problémára kitér, így például a sztereotípiák elleni harcra is, más egyéb területekre is kiterjed. Nagyon megfelelően foglalkozik a különböző problémákkal, úgyhogy várom ezt a kivá- ennek a kiváló jelentésnek az elkészültét. Nagyon szépen köszönjük. Eszter asszony lesz a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a jelentéstervezethez illetve a jelentéshez, és szólnék néhány szót az általunk benyújtott módosítókról. Úgy gondolom nagyon jó ötlet nőkről és leánygyermekekről beszélni. A nemzetközi szerződések is így fogalmaznak, tehát fogyatékkal élő nők és leánygyermekek mert sok esetben ez a megkülönböztetés fontos is lehet. Sok esetben nem testi fogyatékról van szó, hanem tanulási nehézségekről, és pszichoszociális fogyatékról. A spanyolban emellett nagyon odafigyelünk arra, hogy hogyan fogalmazunk, hogyan határozzuk meg, és milyen fogalmakat használunk a fogyatékkal élő személyek esetében. És nagyon fontos emellett olyan, az olyan területeken, mint a közlekedés, a technológia, a közszolgáltatások, a magánszolgáltatások és az oktatás területén a különleges igényeknek való megfelelő tervezés, illetve integrált és inkluzív tervezés fogalma. Igaz, ez a különböző készülékek esetében például a tömegközlekedésben, a jegyvásárlásnál, és az internethez való hozzáférés is ugyanígy fontos terület, az illetékes szakbizottság jelenleg vizsgálja a digitális területhez való hozzáférés lehetőségét. Mi módosítókat nyújtottunk be ezzel a témával kapcsolatosan. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a témát, és biztosítani akartuk mindenképpen, hogy a fogyatékkal élő személyek, és ezen belül a nők is akadálymentesen hozzá tudjanak férni az internethez. Nem csak a vizuális dimenzióról van itt szó, hanem valaminek a komplexitásáról, összetettségéről is. Hogyha például egy leánygyermek Down-korban szenved és hozzá szeretne férni egy bizonyos honlaphoz, akkor fontos, hogy a honlap akadálymentes hozzáférést biztosítson az ő számára, és a különböző fogyatékossági kategóriákra mind-mind igaz ez. Fontos, hogy például a tanulási nehézségekkel küzdők számára is megfelelő hozzáférést biztosítsunk a komplexebb, összetettebb tartalmakhoz. Fontos az élethosszig tartó tanulás is ebben az összefüggésben a gondozók számára és a szakemberek számára, hiszen nekik folyamatosan megfelelő szolgáltatásokat kell nyújtaniuk a fogyatékkal élő nők és lánygyermekek számára. Amikor a tanulási nehézségekről van szó, megértőbb a társadalom, de e, sokkal jobban stigmatizálják a különböző mentális fogyatékkal élőket. Fontos, hogy a közegészségügyi e, rendszerek azonosítani tudják a kiszolgáltatott csoportokat, és biztosítani tudják a megfelelő ellátást, gondozást a számokra. Ami az anyaság szabadsághoz való jogot illeti, a szülési szabadságot meghosszabb, szülési szabadság meghosszabbítását javasoltuk a fogyatékkal élő nőkre vonatkozóan, hiszen ők több kihívással szembesülnek, mint a fogyaték nélküli embertársaik. Fontos, hogy a szexualitásukat is ugyanúgy meg tudják élni, mint fogyaték nélküli embertársaik. Sokszor a fogyatékkal élő személyekre nem is tekintünk nőkként, ezt a tabut meg kell szüntetni. Fontos, hogy hozzáférjenek a családtervezési lehetőségekhez, és ugyanúgy fenntarthassák termékenységüket, mint a fogyaték nélkül élő nők. Tehát a szexualitás ebben az összefüggésben egy nagyon fontos dimenzió. Éppen ezért az intézményes, eh, kez, intézményi kezelésben eh, részesülő fogyatékkal élő nők és gyermekek számára olyan gondozást kell biztosítani, amely az ő szükségleteiknek felel meg. Gondolok eh, itt eh, a művitárhesség megszakítás lehetőségére, avagy a különböző fogamzásgátló módszerekre. Van egy erre vonatkozó egyezmény is. Egyébként az ENSZ kimondja, hogy a fogyatékkal élő személy hozzájárulása nélkül ilyen jellegű döntéseket nem lehet meg, meghozni. És hát itt a, az abortusz, a sterilizálás és egyéb fontos kérdések merülnek fel, ezek csak is az érintett személy beleegyezésével történhetnek meg. Ez természetesen az emberi jogok területére kalauzol bennünket, ezt is közvetlenül érinti. Szeretnénk a tagállamokhoz fordulni, és azt követelni tőlük, hogy olyan mutatókat vezessenek be, amelyek tükrözik a nemi dimenziót. Több adatra, több statisztikára van szükség, amelyek nem csak a nemekre térnek ki, hanem a nemek és fogyatékosság kérdésére, ezek együttesére is kitérnek. Fontos lenne, hogy az egyes tagállami adatok, adatsorok mindig tartalmazzanak információt a fogyatékkal élő nőkre vonatkozóan. Ez világosabb mutatókkal szolgálna, és így világos képet kaphatnánk a jelenlegi helyzetről. Emellett természetesen harcolnunk kell ezen nők és gyermekek elleni erőszak ellen is, fontos, hogy megfelelő intézkedések révén megvédjük a fogyatékkal élő nőket, nem csak otthonokban, hanem otthonokon kívül is. Bármiféle erőszak és kizsákmányolás és visszaéléssel szemben meg kell védeni őket, és biztosítani kell az igazságszolgáltatáshoz való szabad hozzáférésüket is ha arra szükség van. Az Európai Szociális Alap egy nagyon hatékony eszköz arra, hogy ezen nők és gyermekek és lánygyermekek inklúzióját javítsuk, javítsuk arányokat a munkaerőpiacon. Volt lehetőségem egyébként egy ezirányú munkacsoporti ülésen részt venni, ahol megpróbáltak ösztönözni a különböző vállalkozásokat és különböző közintézményeket is, hogy olyan változásokat eszközöljenek, amelyek hozzáférhetővé teszik az általuk kínált munkahelyeket a fogyatékkal élő nők számára is, hiszen máskülönben gyakorlatilag diszkrimináció áldozataivá válnak. A többszörös fogyatékkal élők és a fogyatékkal élő nők és lánygyermekek is egyenlőek kellenek, hogy legyenek a törvény előtt, mint bárki más, és fontos, hogy ugyanolyan lehetőségeik is legyenek, mint mindenki másnak. Az egyenlőség elve egy olyan elv kell, hogy legyen, amely minden egyes területen érvényesül. Remélem, hogy ez a jelentés hozzájárul a fogyatékkal élő nők és lánygyermekek helyzetének javulásához, függetlenül a fogyatékosság jellegétől bele kell vennünk ebbe a kategóriába a mentális fogyatékkal élőket is, csak is így tudjuk az egyenlőség elvének és biztosítani. Bizottsághoz fordulok most, mondja az elnök, szeretnének hozzászólni? Igen. Köszönöm szépen. Először is a bizottság is köszönetet mond az előadónak a jelentés tervezetért. A bizottság tisztában van a felvetett problémákkal, és egy tanulmányban, 2007-ben készített tanulmányban már meg is tárgyalta ezeket. Ez volt a 2010-es Európai Fogyatékossági Stratégia egyik alapja, és a 2010-2015 közti időszakra tervezett kulcsfontosságú lépések alapja is. A fogyatékossági stratégia célja, hogy a fogyatékossággal élőket számára lehetővé tegyék azt, hogy jogaikkal éljenek, az élet és társadalom minden a gazdaság minden szegmensében teljes mértékben politikai szereplőként, diáként, gazdasági szereplőként, munkavállalóként, egyénként élhessenek. A fogyatékossággal élők nyilvánvaló korlátokkal szembesülnek mindennapi életünkkel, ezzel is tisztában vagyunk, és megfelelő eszközöket kívánunk számukra biztosítani ezek leküzdésére. Szeretném ezen kívül elmondani, hogy a fogyatékossági stratégia végrehajtásának jelentése előkészítés alatt áll az év végén kerül bemutatásra. A gender minden európai fogyatékossági stratégiának részévé, vált, tehát a gender mainstreaming e területen is, és a stratégia végrehajtásában is megjelenik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az előadónak adom meg záró, Köszönöm szépen, én minden hozzászólást szívből köszönök. Úgy gondolom, hogy a módosító indítványokkal együtt nagyon jó jelentést tudunk majd készíteni. Remélünk, hogy mindent sikerült a lehetőségekhez képest figyelembe venni. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. A menetrendről a módosítók határideje július 15-e 17 óra, a módosító indítványokat pedig szeptember 2-án vagy 18-án fogjuk megtárgyalni, szavazásra pedig október 3-án kerül sor. Ezzel a 15-ös pont végére értünk. A következő a 16-os napi rendi pont, amely Európa újraiparosítási versenyképesség és a fenntarthatóság előmozdítása érdekében című Papadopoulou jelentés. Köszönöm szépen! elnök az, hogy valóban én vagyok a fennbizottság eh, véleménykészítője. Az európai iparosítás ágazatközi prioritás kell, hogy legyen az Európai Unió számára, amely erős, diversifikált és versenyképes ipazi arab ipazi bázis biztosít Európában, remélhetőleg munkahelyeket és növekedést teremt, és a és kevésbé lesz forrásintenzív. Pozitív hatása van a nemek egyenjogúságának a gazdasági növekedésére, és éppen ezért fel kell ismerni, hogy ez szélesebb szerepet kaphat európai parosításában. Sajnáljuk, hogy a gender dimenziót nem vették figyelembe a bizottság közleményében, amelynek címe az erősebb európai ipar a növekedés és gazdasági helyreállítás érdekében. Éppen ezért a vélemény, amelyet írtunk, abban felszólítjuk a tagállamokat és a bizottságot arra, hogy támogassák, erősítsék a női vállalkozókat, és megfelelő képzést biztosítsanak ehhez mentoring programokat, amelyel javíthatók az EU eszközök hozzáférése kisvállalkozások, vállalkozónők, számára hasonlóan a finanszírozási forrásokhoz, vállalkozói tőkékhez, tőkéhez és támogatásokhoz. A tudománytechnológia, matematika, műszaki tudományok egyelőre férfi dominált a területek, és ezért emiatt ez a fajta tudományos útvonalat is a nők számára mm, elérhetőbbé kell tenni. Kérjük, hogy a képzés-oktatás kombinációját vezessék be a fiatal nők számára az oktatáspolitikában, amelyel az életen át tartó mm, képzési programokat, munkahelyteremtési lehetőségeket, férfiak és nők számára azonos lehetőségeket lehet biztosítani, végül pedig biztosítani kívánjuk azt, hogy a részvétel az nemi szempontból kiegyensúlyozott legyen az iparpolitika meghatározásához hasonlóan. A abban az esetben, hogyha módosítók érkeznek be, eh, akkor további módosítókat is beveszünk, de sajnos korlátozott eh, terjedelme lehet csak egy ilyen véleménynek, de minden módosítónak szívből örülni fogunk. Köszönöm szépen. Krácer asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Papadopoló asszonynak köszönetet mondani a beterjesztett véleményért. Ez egy nagyon fontos jelentés, ez készült, amelyet az ITRE szakbizottság állított össze, óriási célkitűzés az Európa számára az ipari termelést újraindítani, a gazdaság dinamikáját újra megtalálni, a gazdasági csoda végül is az újraiparosításra támaszkodott tudomány, technológia, mindez összefügg Európa történelmével. Kár, hogy ezt a válságot meg kell éljük az ipari termelésben is. Eltekintve azonban az innováció támogatásától, a tudományos felismerések alkalmazásáról az iparban emberi előforrásra is szükség van, innovációra. A nők pedig pótolhatják ezt a deficitet. Ez olyan emberi potenciál, amelyet minden terület számára kiképezhetünk az iparban. Egyrészt, másrészt pedig ugyanez az emberi potenciál, tehát a nők rengeteg ötlettel, elképzeléssel, lendülettel rendelkeznek, amely fontos a gazdaság számára. Újra meg újra megpróbálom én is ezt elmondani a rövid módosítókban is, és fontos, hogy a, az újraiparosítás minden európai technológiai ipari területet érintsen, a hagyományos ipart is Európában. Ez fontos fontos a nők műszaki tudása szempontjából, képzési lehetősége szempontjából, a regionális fejlődés szempontjából. Úgy gondolom, hogy ez kivondottan fontos. A, az újraiparosítás nem csak azt jelenti, hogy a nők az iparban kezdenek el foglalkozni, hanem azt is jelenti, hogy a nőknek fontos, hogy hagyományos ágazataikat fejlesztik. A nők speciális know-how-val, e, készségekkel rendelkeznek, különleges képességekkel, akkor, amikor az európai porcelánművészetre gondolunk. Nos, ezek azok a területek, amelyek egyrészt a hagyományos e, női szerepkörökkel vannak kapcsolatban, másrészt pedig olyan területek, amelyeket igenis fenn kell tartanunk. Nos, ezek azok a konkrét kiegészítések, amelyeket mindenképp el akartam mondani. Másrészt pedig eh, nagyon fontosnak tartom azt is, hogy biztosítsuk az ipari forrásokhoz való hozzáférést, amit Papadopoulou asszony is említ. Csak egyet tudok érteni ezzel. A nők vállalkozhatnak is természetesen az ipar területén is, és eh, ebben támogatást kell, hogy kapjanak. Forrásokhoz kell, hogy jussanak, képzéshez, és az a finanszírozásra is ugyanúgy érvényes, mint más ágazatokra. Köszönöm szépen, ez lett volna az, amit fontosnak tartok, és ez az, ami a saját frakciómnak is nagyon fontos. Minden lehetőséget ki kell használnunk, hogy mondhatnám, minden ágazatot, az új technológiáktól egészen a hagyományos ipari ágazatokáig, amelyek lassan eltűnnek. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Johann az úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr kiváló javaslat, amit most tárgyalunk, és úgy gondolom, hogy az Ipari Szakbizottság árnyék előadójaként ugyanennél a jelentésnél támogatom, meg, meg tudnám csak ismételni ezeket az elemeket. A, az egyenlőségnek igenis be kell kerülnie ebbe a javaslatba, hiszen ezek azok a problémák, amelyekről beszélnünk kell a demográfiai helyzetben is, amelyben jelenleg vagyunk. Mindent meg kell tennünk, ami csak lehetséges, hogy javuljon az ipari kapacitás, és a lakosság egésze munkát találjon. Erős, jó jelentés ez, ami előttünk van, úgy gondolom és fontos, hogy a pénzügyi kérdéseket is tisztázzuk, hiszen a nők esetében a pénzügyi kérdések másként merülnek fel. Sok esetben hitelhez, tőkéhez kell, hogy hozzáférjenek a nők, mégpedig egészen konkrét formában, nem szükségszerűen ugyanabban, mint bárki másnál. szükség van arra is, hogy lássuk, hogy le, hangsúlyozni kell annak a lehetőségét is, hogy életen át tartó tanulást biztosítsunk számukra. Gyakran fiatalok, fiúk, lányok egyfajta oktatási pályára terelődnek, gyakran nem is tudják teljes lehetőségeiket kiaktázni, sőt felismerni sem. Tehát ezért fontos, hogy a felnőtt oktatásra is figyeljünk. Biztosítani kell azt is, hogy a fiúknak, lányoknak van lehetősége arra, hogy irányt is váltsanak. Persze nagyon nehéz ezt 30-40 éves korban megtenni, ez világos. Idehez samananget. Och sen eh, tror jag också i det exemplet som nämns här, jag tror att... Ezeket a kérdéseket mind-mind egyforma súlyjal figyelembe kell venni. Van még egy példa, amit érintőlegesen említettünk, az elnök úr említette a saját hazámat, és eh, úgy tűnik, hogy eh, végül is a fiúk azok, akiket az oktat, akik kirekesztődnek az oktatásból és a foglalkoztatásból. Különböző kérdések vannak a fiúkkal és lányokkal kapcsolatban. Tehát az is más, hogy városi vagy vidéki területen nőnek fel. Éppen ezért fiúknak, lányoknak egyaránt fontos, hogy megfelelő képzésben legy, vegyenek részt, jól képzettek legyenek, tanultak. A társadalomnak van erre szüksége. Köszönöm szépen! Egyetértek természetesen azzal, hogy szomorú és hibás az, hogy az esélyegyenlőségi kérdést nem taglalja a jelentés. Nem tér ki rá. Ezért eh, kivondottan fontos, hogy célirányos beavatkozással elérjük azt, hogy az esélyegyenlőség legfontosabb kérdése bekerüljön. Erős, európai iparra, gazdasági növekedésre, foglalkoztatás növekedésre van szükség, ezért a férfiak és nők egyenlősége fontos része ennek. Köszönöm szépen, és köszönöm a javaslatot is. A véleményt természetesen megkeresem önt néhány módosítóval majd. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Akkor most magamnak adom meg a szót, hiszen én is árnyék előadó vagyok bra, bra, väldigt bra utgångspunkt. Jag ska nämna tre saker jag tycker är specifikt bra. A kiindulópontnak kiváló ez a vélemény, három dolog az, ami kiemelnék, mint abszolút pozitívom, és három dolgot, amin még dolgozhatunk. Egy. Nagyon fontosnak tartom én is azt, hogy az első bekezdésben említi, hogy az esélyegyenlőség perspektívája hiányzik. Nagyon fontos ez egy jelentésnél, hogy akkor, amikor jelentést írunk, akkor senki nem gondolkozik arról, hogy esélyegyenlőség is itt kell, hogy legyen, és a nők és férfiakra való hatás milyen. A kettes nagyon fontos, hogy felszólítja a, tanácsot és a tagállamokat arra, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a tudomány, technológia, stb. terén. Annyi mindent kell tenni hogy olyan fontos, hogy ezt a kérdést ébren tartsuk, intézkedéseket felsoroljunk, amit használhatunk. Gyakran az élet későbbi szakaszában a férfiaknak és nőknek kell, hogy legyen lehetősége arra, hogy irányt váltsanak. A fiúk, lányok valóban sztereotípiákkal nő, nőnek fel és választanak hivatást, éppen ezért joggal veti fel ezt a problémát. nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk a sztereotípiákról, amely korlátozza az emberek szabadságát. Tetszik a, tetszik a nyolcas bekezdés is. Ebben ugye az áll, hogy gender egyensúlyra van szükség a munkahelyi részvételben is. Három dolog pedig, a másik három dolog, amit még tovább javíthatunk, fejleszthetünk elhangzott már a sztereotípiák kérdése. Iparpolitikánál, hogyha fiúkat és lányokat egyaránt támogatjuk, akkor már a korai szakaszban el kell ezt indítani. Egy játékboltba, ha bemegy az ember, az egyik oldalon ott van minden, ami rózsaszín, a babák, minden, a másik oldalon meg ott van kékben ami aktivitás, építőjátékok, stb. stb. Tehát szinte már magától értetődik, hogy a fiúk és a lányok következő, különböző pályákat is választanak. bara har 50% av alla valmöjligheter istället för 100% av alla valmöjligheter. Nekem tehát csak 50%-os esélyem van arra, hogy a lehetőségek közül választhassak, és nem 100. a négyes módosítóval kapcsolatban lehet, hogy eltérő véleményünk van arról, hogy hogyan lehet megoldani a problémát, de úgy gondolom, hogy a négyesben, tehát a kockázati tőke és ilyennel kapcsolatban meg kellene említsük azt, hogy amit ön is mond, hogy különböző kiindulóponttal indulnak a férfiak és nők, ez rendben van, de a tagállamoknak kell lépnie, nem szükségszerűen a bizottságnak kell téren. Egyetértek mindennel, amit mond, de én úgy érzem, hogy világosabban meg kellene mondani, hogy az Európai Parlament a tagállamokat szólítja fel. Az utolsó dolog pedig az iskolákkal kapcsolatos. Johansson úr szintén Svédországból jön, úgyhogy tulajdonképpen ő is említette ezt a kérdést. Skandináviában a legfőbb probléma a fiúk. Az, hogy a fiúk maradnak ki az iskolából, őket rekeztik ki a munkaerőpiacról, legalábbis nálunk ez a probléma. Már szinte hozzászoktunk ahhoz, hogy a nők hátrányosak minden kontextusban, de tulajdonképpen az iskolákban a fiúk jelentik ebből a szempontból a problémát. És ha elolvasom, amit itt ír, akkor az olyan, mintha a fiúkról megfeledkezne mint olyan csoportról, amely szintén problémákkal küzd. Egyébként a véleményt nagyon jónak tartom. Néhány célirányos módosítót szeretnék majd én is bemondani. Köszönöm. Bizottság részéről? Nos, Papadopulo asszony ö, kap ö, szót utolsónak. Nagyon érdekes ö, vita volt. Nem tudom, milyen probléma van Svédországban, országomban, Görögországban. Postgraduális szinten a nők tényleg nagyon jó eredmények jelnek, és az Eurostat azt mutatja, hogy ö, nagyon magas akadémiai szintet érnek el a nők. Ö, Sajnos azonban a munka világában ez másként nyilvánul meg. Akadémiai kiválóság kontra üzleti életben való kiválóság Görögországban. De más a helyzet ezek szerint Skandináviában, ahol sokat tesznek a nemek közötti esély egyenlőségért. Természetesen ezeket a megjegyzéseket figyelembe vettük, vesszük, és a módosítók feldolgozása során ennek meg lesz a hatása. Köszönöm szépen, nagyon értékes vita volt. Elnök, köszönöm szépen. Szeretnék emlékeztetni a naptárra július 15-e 17 óra a módosítók benyújtásának határideje és szeptember másodikán szavazunk. Szeptember 21 én a következő szavazás. A 17. pont következik az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése. Itt Matera asszony az előadónk. Elvben, de úgy értettem, hogy nincs itt, és helyettesítik. Kérem. Thank you so much. I don't know if... Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy el lehet-e halasztani ezt a pontot, hogyha van erre lehetőség, akkor jobban örülnék neki. Őszintén szólva kaptam Materattony jegyzeteket, de hát elég problematikus. Talán az lenne a jó megoldás. Hát fel tudom olvasni az ő nevében, hogy mit írt, de már az első mondat és kételyeket ébreszt. Azt mondja, hogy a közösségi tervezet kevés utalást tartalmaz a gender esélyegyenlőségre, a gender költségvetésre, és óriási csökkenések vannak az összegben. Ezért jobban örülnék, hogyha valaki itt van a bizottságtól, hallgassuk meg, hogy mi történik, vagy halasszuk el ezt a kérdést, mert úgy tűnik, hogy valószínűleg az ön közbelépésére lesz szükség. Nem tudom, hogy a bizottság kíván-e válaszolni erre. Tessék! Jó napot kívánok! A 2014-es köcsetés tervezet azt a struktúrát tükrözi, ami a többes pénzügyi keretben lesz ezért egyes költségvetési tételek másként néznek ki, mint majd eddig a releváns tételek a 02, amiben szerepel az elő, har, előző 32 002 szerepel. Ez az antidiskriminációs és a gender esélyegyenlőségi tétel. A 32.02.01 a következő érdekes, az alapjogi tétel került át ebbe tény, hogy a tételek neve nem tükrözi pontosan az átmenetet az előző finanszírozási periódusból az újba. De az előző és az új nagyjából megegyezik hasonló költségvetési összegek szerepelnek, és megfelel annak, ami a 2014-es terv volt. Bauer asszony, tessék, köszönöm szépen, úgy tűnik számomra, hogy ilyen feltételek mellett szükséges meghallgatni, hogy Matere asszony mit küldött, sajnos beteg, azt mondja, hogy a költségvetési tervezet kevés utalást tartalmaz a nemek közötti egyenlőségre és a gender mainstreamingre, kivéve a 21-es cím, a 08 kutatás innováció, itt van utalás, ez a nők szerepéről is szól, de kivették a nők szerepét a kutatásból. Bam. És vannak más közvetítéselek. A 1500301 új kapacitások épesít, építése, innováció, nincs itt utalás a gender perspektívára. A kötelezettség vállalás jelentős különbséget mutat, például 33.02.01, illetve a polgárok tudatosítása a 3001. Ezt az indokolta, hogy az Európai Bizottság figyelembe vette a programokat, amelyek 2013 végén lépnek életbe, vagy megszorítás Harmadsorban új ö, nincsen utalás a ö, nők elleni erőszakra. Nincs ö, utalás ö, a ö, tétel címében ez a Daphnéra vonatkozik. Talán az az oka, hogy született egy bizottsági javaslat, és a tárgyalási eredményeket nem vették figyelembe. Több program follow folytatódik, például a Daphne, ezért a nők elleni erőszakra való hivatkozás jelen kéne legyen, legalább a megjegyzések szintjén. Van egy kérdés a bizottsághoz. Jelentős különbség van a, kötelezettség vállalásban 56 1 per 2, ha összehasonlítjuk a 41 33 0 0 val Mi az oka? A csökkenés több mint 50 százalék. hogyha összegezzük ezeket a fejleményeket, akkor nem javaslom, hogy új feladatunk legyen, de talán jó lenne elnök úr levelet küldeni a közvetési szakbizottság elnökének mert ez egy egészen komoly fejlemény. Köszönöm szépen, Bauer asszony. Hogyha lehet, akkor szóval meghallgatnánk a bizottság válaszát. Négy dologról van szó. Először is Bauer asszony mondta, van nagyon kevés az utalás a gender budgetingre, a második az, hogy a kötelezettségvállalás és a kifizetés között jelentős kifizetési kötelezettségvállalás között nagyon nagy a különbség. Ez elővigyázatosságra utal. Vagy megszorításra. Negyedik pont, nincsen utalás a nők elleni erőszakra. Ez a szakbizottság pedig szeretné, hogyha a Daphne így vagy úgy ö, szerepelne. És kérdés van ö, azzal ö, kapcsolatban, ö, hogy a ö, korábbi tételek hogyan jelennek meg. Nagyon örülnénk a válasznak. So, as Mrs. Bauer said, uh, there is a... Ahogyan Bauer asszony is elmondta, mind a költségvetés, mint a programra vonatkozó számok a 2011-es bizottsági javaslaton alapulnak. Ez azt jelenti, hogy a programban tapasztalható változásokat, amelyek a tárgyalások során alakultak ki, ebben a dokumentumban nem találhatóak meg, tehát a különböző költségvetési sorokban és a programra vonatkozó adatokban nem szerepel több utalás az egyenlőségre és a az erőszak elleni küzdelemre vonatkozó, mert nem voltak benne a bizottsági javaslatban. 2013-ban az elfogadott, a programok elfogadott dokumentumain alapszik majd Mindez itt világos utalás szerepel majd a DAFNA programra vonatkozóan, hiszen az új végleges változatban egy konkrét célkitűzés szerepel majd a nők elleni erőszak területén, és lesz egy konkrét célkitűzés a nemek közötti egyenlőség és a gender mainstreamingre vonatkozóan. Ez sajnos most nem nyilvánvaló, abból adódóan, ahogyan a 2011-es bizottsági javaslatra alapulva lezajlott az egész eljárás. Ez az 1-es 3-as pontra vonatkozik, a kollégám meg a beszél a többiről. Szeretnék kiegészítést tenni a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban. Ne felejtsük el, hogy a bizottság javaslata a ötös pénzügyi keretre vonatkozik. Itt a hármas rubrikában 16,3%-os a csökkenés, de a kötelezettség pontosan azt tükrözi, amiben megállapodtak. Ami a kifizetést illeti, tényleg a kötelességvállalatsággal különbség van. Elővigyázatosság van. Elővigyázatosságról van szó. Elképzelhető, hogy lesz késés. A jogalapot nem fogadták el, és nehéz gazdasági helyzetben inkább ezt a megközelítést választotta a bizottság. Köszönöm. Could I ask you, Mrs. Barrett? Megkérhetném Bauer asszonyt esetleg. Úgy gondolja, hogy küldjünk levelet, avagy ne? és Lamaszur úrnak. Úgy gondolom érdemes volna. Szerintem jó lenne, ha ön esetleg beszélni Matera asszonynal, és hogyha levelet küldene, biztosítandó azt, hogy azok a programok, amelyek a Daphnéhoz kapcsolódtak, hogy ezeket, ezek fennmaradjanak és folytatódjanak az új költségvetésben is. Tehát, hogyha például Matera asszony és én megírnánk a levelet, aláírnánk azt, és aztán és ugye megnéz, figyelembe véve mindazt, amiről döntöttünk itt a szakbizottságban, akkor ezt esetleg a jövő héten például megtehetnénk hogyha erre lehetőség adódik. I don't know if Mrs. Matera is available, but... <laughs> Nem tudom, hogy Matera asszonynal fel tudom venni a kapcsolatot, de hát majd próbálkozunk. De ez például egy megoldás lenne, tehát levelet küldenénk Lamaszúr úrnak, annak alapján, amiről itt korábban döntöttünk, amit megbeszéltünk, hogyha ön számára is ez egy jó megoldás, rendben. Akkor így járunk el, így teszünk, köszönöm szépen. A módosító benyújtásának határideje meglepetésemre, de július 24-e. Én akkor már nyaralni akartam, de nem baj. Hangosan mondtam? Na mindegy. Július 24-én lesz tehát a benyújtási határidő. Határidő a FEM szakbizottság szeptember 2-án szavaz. A költségvetési szakbizottságban pedig október 2-án, 3-án szavaznak. És a leg és legutolsó napi rendi pontunk a 18-as következő ülésünkre szeptember 2-án kerül sor, 15 óra és 18 óra 30 között kerül sor. Így a mai ülésünk végére értünk. Nagyon hatékonyak voltunk, nagyon korán végeztünk, aminek én nagyon örülök. Így a tolmácsoknak se kell túlhúzni sokszor tovább tart az ülés a tervezetnél, ezt mindig nagyon sajnáljuk, de most legalább minimum 15 perccel előbb elmehetnek. Köszönöm mindenkinek az együttműködést, mindenkinek kellemes nyarat kívánok, és köszönöm a titkárságnak is a kemény munkát. Pihenjenek ők is jól a nyár során. És köszönöm a tolmácsoknak is. Köszönjük, hogy lehetővé teszi számunkra a kommunikációt. Köszönet tehát mindenkinek, és remélem mindenkinek pihentető szép nyara lesz.